előrébb jusson. Érdeklődéssel várom a parlament állásfoglalását ebben a tárgyban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen Vamen úrnak. Ezzel lezárom ezt a vitát. Néhány közleményem volna. Az illetékes lengyel hatóságok kérték Jaroszláv Leszek Vávelza mandátumának felfüggesztését az elnöktől. A az illetékes jogi szakbizottság fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. A szocialisták és a GUE kérték szakbizottsági tagok kinevezését, az érintett képviselők listája a jegyzőkönyvben megtalálható lesz. Ha senki nem jelzi fenntartását a jegyzőkönyv elkészültéig, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, ezt a listát. Rátérünk most a Gelbrandi jelentésre, Erőforrás Hatékony Európa címmel. Először is Gelbrandi úrnak adom meg jelentős tevőként a szót, négy perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány számadattal kezdeném. Sokan csak álmodozni tudnak ilyen számokról, mások számára ezek nem államszerűek valószínűleg. 2050-re 9 milliárdra nő a népesség száma világszerte. Ez azt jelenti, emellett, hogy 3 milliárdra nő a középosztálybeliek száma, tehát megduplázódik, és már most is két bolygónyi erőforrást használunk fel, addigra három bolygónyi lesz ez az arány, hát nincs három bolygónk. A gazdaságunk függ az olcsó erőforrásoktól, és ez milliárdokba kerül globális szinten, mivel nincsenek olcsó erőforrásaink, illetve egyre el, elapadnak. Egy menetrendre van tehát szükségünk. Az Európai Bizottság javaslata erre vonatkozóan, és Potocsink biztosnak gratulálni szeretnék ehelyütt, kiváló első lépés ebbe az irányba. A bizottság megközelítés és elemzése kiváló, véleményem szerint, de úgy gondolom, hogy nem elég konkrétak a javaslatok, és nem foglalkozunk elég sürgősen ezekkel a kérdésekkel. Mi Európai Parlamentként erre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, ez nem csak a jelentés tartalmára, hanem struktúrájára is vonatkozik. A Környezetvédelmi Szakbizottságban hat pontot emeltünk ki, ezeket szeretném most felsorolni. Első helyen áll az, hogy a vállalatokkal együtt konkrét cselekvési tervet alakítsunk ki, annak érdekében, hogy az európai vállalatok körében hatékonyabb erőforrás kezelés valósuljon meg, megfelelő szabályozásra van szükség, de a vállalatoknál is növelni kell az érzékenységet az erőforrás hatékonyság kérdése iránt. Másodszor szükség van egy belső piacra az újrahasznosítás vonatkozásában. Meg kell könnyíteni az erőforrások körforgásának kialakulását. Ide tartoznak a másodlagos erőforrások is, illetve nyersanyagok. A másodlagos nyersanyagok esetében pénzügyi támogatásra is szükség van. Harmadszor kutatás és fejlesztés, alternatívákra van szükség, az újrahasznosítást újra még hatékonyabbá kell tennünk negyedszer, az ökodizájn irányelvet ki kell bővítenünk, eddig ez csak az energiára vonatkozott, azonban a nyersanyagot is ennek a hatája alá kell vonni, és ez már a tervezési ö, design fázisban kezdetét veszi, ez az első lépés ebbe az irányba. Továbbá a nyersanyag, illetve erőforrás hatékonyság gondolatát más politikák területén is érvényre kell juttatnunk, így például a mezőgazdaság és a halászat területén. A hatodik legfőbb prioritás pedig az, hogy Európának világos mutatókat kell meghatároznia. Az Európai Parlament véleménye szerint ennek a lábnyomra kell épülnie. Ezen kell alapulnia. Minél többet foglalkozom ezzel a témával, hölgyeim és uraim, annál világosabbá válik számomra, hogy nem elsősorban ökológiai, nem környezetvédelmi, hanem ökonómiai, gazdasági témáról van szó. Gondoskodnunk kell arról, hogy hosszú távon takarékosabbak legyünk. Eleinte említettem, hogy a vállalatoknak sokkal több pénzt kell kiadniuk a nyersanyagokért, mert a nyersanyag árak növekednek, ugyanis nem kiapadhatatlanak a nyersanyagforrások. Ez a lényeg. Sajnálom, hogy a tanács most nincs itt, nem képviselteti magát, és nem elég ambiciózus annak érdekében, hogy Európában többet tudjunk elérni ezen a területen és Európa közösen lépdeljen előre ezen az úton az energiahatékonyság felé. Köszönjük szépen, Potocsnik biztos úr kapja meg a szót. Mr. President, Honorable. Elnök úr, elnök úr tisztelt európai parlamenti képviselők! Először is gratulálni szeretnék Gebrandi úrnak ehhez a jelentéshez, amely elismeri azt a magas ambíció szintet, amely egy energiahatékony Európa megteremtéséhez szükséges. Aláhúzza az energiahatékonysági menetrend politikai fontosságát és annak sürgősségét, hogy a gazdaság és a környezeti kihívásoknak most megfeleljünk. Az, erne- e- az források hiánya olyan trend, amelyet meg kell próbálni kezelnünk, és a válság is olyan változtatásokat eszközölt a gazdaságban, ami most arra vesz minket rá, hogy átgondoljuk a gazdasági modelljeinket. Hogyha nem tesszük ezt meg, a, hogyha nem, akkor nem leszünk képesek a klímaváltozással kapcsolatos céljainkat elérni, és rendszer kockázatoknak tesszük ki a gazdaságunkat. Az energiahatékony, forráshatékony viselkedés a gazdaságunk versenyképességének kulcsa, valamint a növekedés és a munkahelyteremtés záloga is, amely az üzletek és a politika területén is rövid és hosszú távon is egyaránt kifizetődik. A bizottság az elképzelését leírta erről a fenntartható hosszú távú stratégiáról az Európa 2020-as stratégia keretén belül, és itt az energia, a közlekedés, a klíma, a víz és a biodiverzitás kérdése is szerepel. Integráltuk a kohézió, a a mezőgazdasági, a halászati politikában e, e, is ezeket a szempontokat, és remélem, hogy a jogalkotási folyamat is meg fog felelni ezeknek az ambícióknak, annak érdekében, hogy megfelelhessünk a e, célkitűzéseinknek. Az a forráshatékony Európa stratégiával megalkottuk a szükséges intézkedések keretét, egy 25 részes, 25 lépésből álló tervet készítettünk el, és ezt háromféle szempontból próbáltuk meg megközelíteni. Látom a jelentésükben, hogy az Európai Parlament is osztja a véleményünket. Először is arra van szükség, hogy a horizontális lehető, de, környez, kör, feltételeit megteremtsük a gazdasági át szerkezet átalakításnak. Nagyon fontos, hogy ezen belül az innováció és a kutatás szerepét hangsúlyozzuk, és hogy a nem hatékony támogatások helyett a gazdasági adózásra koncentráljunk. Nagyon fontos az a forrás hatékonyság megteremtése a növekedés szempontjából, és az európai jogalkotás teljes végrehajtása magában 72 milliárd eurót takarítana meg, a hulladékkezelési szektor, szektort 42 milliárd euróval javítaná, és több százezer munkahelyet teremtene 2020-ra. Más, másodszor azt kell biztosítanunk, hogy a nemzeti, ne, ne, természetes tőkénket hatékonyan használjuk ki rövid távon és hosszú távon is, hiszen ez az életminőségünk és gazdaságunk alapját képezi ez is meg, ez, ezt is megpróbálja a bizottság megfelelőképpen kezelni, harmadszor pedig a, azokat a gazdasági szektorokat próbáljuk megközelíteni, amelyek leginkább hatással vannak a környezetvédelemre, illetve a környezetre, ez pedig az élelmiszeripar, a mobilitás és az építőipar ezek tehát a stratégiánk kulcsfontosságú részét képezik. Az európai tagállamoknak nagyon fontos szerepük van a megfelelő változtatások megtételében. A forrás hatékonyság európai szemeszterbe való beépítése is biztosítani fogja, hogy fenntartható úton tudunk hol, tovább haladni. A célokat tudományos alapra helyezett indikátorokkal fogjuk megtámogatni, azon kívül lesznek 2013-tól létező mutatók is, amelyeket alkalmaznunk kell. Természetesen mindez megköveteli azt, hogy az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályait betartsuk, illetve hogy nemzetközi szinten is ragaszkodjunk az megállapodások betartásához. Minden esetben itt is nagyon fontos, hogy minden érintett részt vegyen a célkitűzések elérésében, tehát minden releváns szektorban minden érintettet fel kell szólítanunk arra, hogy járuljon hozzá ezeknek a céloknak az elérésére. Támogatásukat várom és számítok is rá, és nagy érdeklődéssel követem majd a mai vitát. Köszönöm szépen. Köszönjük Potocsnik úr, most pedig az Interszakbizottság nevében Jakolin úr kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Zsebrandi úr irányába, és a biztos úrnak is szeretnék köszönetet mondani ezért az expozéért. Az INTA szakbizottságban én voltam a jelentéstevő, és nyilván ennél a tisztemnél fogva én is kész vagyok az MV szakbizottságnak a gondolatait felkarolni. Kétség kívül az a helyzet, hogy az Európai Unió külső dimenziója nagyon lényeges, és a szolgáltatások és az árukkal való kereskedelem része a fenntartható fejlődésnek. Ezen termékek piaca úgy működik jól és fenntarthatóan, hogyha az erőforrásokkal hatékonyan bánunk. Az Európai Uniónak az export és az új munkahelyek teremtése területén, az új technológiák elterjesztése területén és az innováció területén is a KKV-kkal kezd, kell, hogy kezdje a sort. Itt elég sok erőfeszítésre van még szükség. Számos olyan elem van, amelyek jövőbeni bi- és multilaterális megállapodásokban is szerepelnie kell majd. Nem lehet fenntartani a kereskedelem korlátozó eh, akadályokat, a fenntarthatóságot, a környezetvédelmi aspektusokat mindenképpen eh, ki kell domborítani. A szolgáltatások és az áruk vonatkozásában is. Az általános preferencia rendszerben a vám vámok területére is ki kell tehát ezt terjeszteni. Az EU-nak a világvezető szerepét mindenképpen fenn kell tartania, főleg a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekben, és az ebbe az irányba mutató technológiák és az innovációnak a fejlesztése is egy nagyon fontos feladata. Ezt pedig a harmadik országokkal szemben is világossá kell tenni, amikor kereskedelmi megállapodásokat kívánunk kötni ezekkel a, a harmadik felekkel. Ugye elhangzott itt az intelligens növekedés, ami mindenképpen a, az EU célkitűzése hogy legyen. A következő felszólalunk Johansson úr az ITRE nevében egy percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék Gerbrandi úrnak a kiváló jelentését köszönetet mondani, és az állásfoglalás megfogalmazójaként az ITRE szakbizottság nevében el kell mondanom, hogy az egyes források és a termékek tulajdonképpen nem zárják ki egymást, hanem ezek szükségesek az innovációhoz, a, az újrahasznosítás motorját is jelentik, az ökoszisztéma javításában is nagyon fontos szerepet játszanak. Az ITRE szakbizottságon belül foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy a tagállamok és az EU közötti együttműködésnek meg kell találni a különböző formáit. Mérhető és azonosítható célkitűzésekre van szükség olyan paraméterek mellett, amelyekkel természetesen támogatjuk a jogalkotást és elegendő pénzügyi eszközt is rendelkezésre kell bocsátani. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos ebben az összefüggésben. Köszönöm. Johansen úrnak, most pedig a Regi Szakbizottság nevében von kollega kapszót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A Regionális Fejlesztési Szakbizottság örömmel készített véleményt ehhez a jelentéshez. Üdvözölte hogy az erőforrás hatékonyság 2020-ra vonatkozóan egy zászlós hajó kezdeményezés, illetve kiemelkedő kezdeményezés, emellett az infrastruktúrába történő befektetést is fontosnak tartjuk a megújuló energiára vonatkozó projektek esetében, és örülünk, hogy az illetékes szakbizottság figyelembe vette ajánlásainkat. Továbbá üdvözöltük azt, hogy az európai strukturális alapokat fokozottan a fenntartható növekedés jegyébe állítja. Emellett fokozott koordinációt kérünk a különböző EU-s alapok és támogatási eszközök között, annak érdekében, hogy az erőforrás hatékonyság még inkább növekedjen. Továbbá úgy gondoljuk, hogy a helyi hatóságok és a régiók között egyeztetésre van szükség, hiszen végezetül is ezek a szereplők azok, akik a projekteket végrehajtják. Összekezve tehát, a Regi Szakbizottság jónak tartja és támogatandónak tartja ezt a jelentést. Elnök, köszönöm szépen van kollégának. A frakció felszólalói következnek. Florence kolléga kezdi a sort, két percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Potocsnik biztos úr. Gratulálok eh, ehhez a bátor jelentéshez, a jelentéstevőne, ugyanis nem egyszerű az erőforrásokról szó átfogó jelentést készíteni. Az erőforrás hatékonyság nem álmodozás, hanem előfeltétele a gazdaságpolitikai létezésünknek a jövőben. Éppen ezért fontos, hogy mindezt a versenyképesség szempontjából is lássuk, mind a gazdasági, mind a társadalmi versenyképesség szempontjából. Úgy gondolom ezért fontos széles körű vitát folytatnunk, anélkül, hogy azonnal jogalkotási munkába kezdenénk. Biztos vagyok abban, hogy megállapodások révén is sokat el tudunk érni, és azáltal, hogy felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy milyen fontos a hatékonyság növelése. Nos, a mértékletességet én magam személyesen is próbálkoztam ennek megvalósításával, más utat kell keresnünk, hat, a hatékonyságot kell középpontba helyeznünk. Egyre csökken a gépkocsik üzemanyag fogyasztása, ez a megfelelő út, ebbe az irányba kell haladnunk. És a hatékonyság azt jelenti, hogy csak annyi fát szabad kivágni az erdőben, amennyi évről évre ö, újra kinő. Hogyha már ezt sikerülne megvalósítanunk, akkor már nagyon nagy lépést tettünk volna, tennénk előre. Köszönöm szépen Gábrándi úrnak a munkáját, nagyon jó volt az együttműködés, és azt hiszem jó alapokat fektettünk le. A politikai, különböző politikai frakciók azonban néha-néha eltúlozzák a dolgot. Tényleg meg akarjátok tiltani, hogy húst fogyasszunk? Tényleg azt akarjátok, hogy az ökológiai költségeket minden egyes számlán feltüntessük, és hát mit kezdjünk ezzel az adattal egyébként is, ha ezt meg is lépjük? Tehát, vegyünk mély lélegzetet, úgy gondolom, hogy a mutatószámok, indikátorokra vonatkozó megközelítés jó, de máról holnapra ezt nem lehet megvalósítani. Gábrándi kolléga, megpróbáljuk majd közösen a rossz javaslatokat kigyomlálni, a jókat pedig érvényesíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Florence kollégának. Merkis asszony következik. Voorzitter, commissaris, eh, rapporteur Gebrand. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Volt egy kiváló vízforralom, holland márkájú, és aztán egyszer hát elromlott. Nem lehet már megjavítani sajnos. És nem nagyon romlott el ez a kis gép, de egy e, alkotóeleme igen, egy alkatrésze igen, ami nem volt kapható, és ezért ahelyett, hogy meg tudtam volna javítatni, újat kellett vennem. És ezért ez nem megengedhető, hát ezen módosítani kell. Úgyhogy helyesnek tartom, hogy ezt az egész ügyet újra megtárgyaljuk, amikor a forrás hatékonyságról van szó. 40 évvel ezelőtt volt már egy híres jelentés a növekedés határairól, és ez a probléma gyakorlatilag még mindig aktuális. Az elmúlt években legalább két stratégiát is előterjesztettünk, az erőforrásokra vonatkozó stratégia volt az egyik, a másik pedig az erőforrások megkímélésére vonatkozó stratégia. Úgy, úgy kell ezeket az elképzeléseket integrálni a társadalomba, hogy az emberek ne csak egyre több pulóvert vásároljanak, és ne fűtsenek kevesebbet, hogy alacsonyabb legyen a fűtésszámlájuk, hanem mindenhová integrálni kell ezt az elképzelést az új üzleti modellekbe, vagy például inkább megjavítani eszközöket, ahelyett, hogy újak vásárlására ösztönözzenek és számos más intézkedés is van még, ami ebbe az irányba mutatna, azaz, hogy az erőforrásokkal hatékonyabban bánjunk. A címkézés is hozzájárulhatna ehhez, mert egy első pillantásra látnunk kellene, hogy egy-egy termék mit tud produkálni. A gazdálkodás is ide sorolandó, az elégetés helyett választhatnánk például az újrahasznosítást. Mindezeken felül Hát is nagyon lényeges, hogy itt Európán belül már most is óriási az ökológiai lábnyomunk, akkor, mint három foci, focipálya, de hát egyen is el kellene, hogy férjen. Ha a jövőbe tekintünk, illetve a múltba, akkor tudjuk, hogy 2006-ban a műtrágya egy hatodába került a mai árának, úgyhogy mindenképpen tennünk kell valamit a környezetért, és természetesen a gazdaságunkért is. Köszönjük szépen Merkiesz úrnak, most Panajotov képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen. Biztos úr, elnök úr, kedves kollégák! A mostani válságot ugye jellemzi a magas munkanélküliség, a recesszió és számos olyan probléma, amelyet meg kellene oldanunk. További problémák is felsorakoznak, amelyek nem olyan feltűnőek, de ugyanolyan sürgősen megoldandóak. Gondolok itt az erőforrás kímélő felhasználásra. Hallottuk, hogy hamarosan 9 milliárd lesz a föld lakosságának a száma, akik nyilván a globalizációnak ugyanúgy a nyertesei kívánnak majd lenni. Nem lehet azonban ezeket az erőforrásokat korlátlanul felhasználni, mert nem állnak rendelkezésre ilyen mértékben, úgyhogy át kell alakítani a rendszerünket annak érdekében, hogy ne használjunk ezekből olyan sokat, viszont a fejlődés fenntartható maradjon. Alternatív, innovációs programra is szükség van, amely az újrahasznosítását és a hatékony felhasználását a forrásoknak helyezi előtérbe. Amikor az előforrás biztonságot kívánjuk itt Európában megoldani, akkor ez különösen nagy hangsúlyt kap. Ugye egyrészt nemzetközi szinten is növekedni fog az erőforrás hiány. Ebben a kontextusban kell tehát mindent szemlélnünk. Az EU nem fog tudni egyedül megoldani mindent ezen a téren. Azt gondolom, hogy a nemzetközi közösség mindenképpen hatékonyabban tud fellépni, egyébként pedig mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen, Panajotú kolléga, most Ekhut kollégának adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek ezt a jelentést arra emlékeztet ez engem, mint amikor a multinacionális cégek elkészítik az éves jelentéseiket, azt szokták mondani, hogy figyelemmel vannak a nyersanyagárok emelkedésére, amely több millió eurós profitot jelent nekik, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy az egy, a legnagyobb problémájuk az mindig az, hogy a nyersanyagok ára emelkedik, és nem mindig tudják áthárítani a fogyasztókra az áremelkedést. Ugyanakkor e, ugye, és, és, és halljuk, hogy e, milyen nem nagy veszteségekről van szó évenként, Hát hogy tudjuk megoldani azt, hogy az erőforrások, mivel fogyóban vannak ezeket, sokkal jobban, okosabban használjuk fel? Minden vállalkozás, minden vállalat megpróbál mostanában ez, ennek érdekében valamit tenni. Hollandiában azonban ötből csak egy olyan vállalat van, amely stratégiát is készít ebben a témában ugyanis még nem, nincsenek teljesen tisztában azzal, mennyire fontos az, hogy már most is erőforrás hatékonysági stratégiát kell készíteni. A bizottság nagyon jó programot készített, ebben benne van minden megfelelő kérdés, minden cél, minden szándék, hogy a munkáról hogy tudjuk a terhet az anyagra hárítani, hogy hogy tudjuk megvalósítani a jelenlegi jogalkotást, például a hulladék kezelésről szóló irányelvet, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez a mezőgazdaságban és más területeken is megvalósul majd, és hogy a megfelelő indikátorokat hogy tudjuk megtalálni. Igen, ez mind nagyon jó, a program a napirend jó, de most eh, cselekvéshez kell fognunk, hiszen ez tud minket majd kivezetni a gazdasági válságból, de ahhoz ezt komolyan kell venni. A feldolgozóipar például micsoda hulladékot termel, ezzel mit fogunk tenni? Hogy tudjuk megváltoztatni a, gazdaság, a mezőgazdasági politikánkat, hogy tudunk megfelelő, fenntartható táplálékot biztosítani magunknak. Mindezeket a kérdéseket meg kell válaszolnunk, hiszen fenntartható módon kell előbb-utóbb irányítani majd a gazdaságunkat, mert csak ilyen gazdaság tud fennmaradni Európában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Eik Hót kollégának a hozzászólás, most Uszki kolléga következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt kollégáim, engedjék meg, hogy megköszönjem Gebrándi úrnak a jelentés elkészítését. Az erőforrások védelme és a környezet védelme nagyon fontos mindannyiunk számára, de van egy-két olyan része ennek a jelentésnek, amelyet nem tudok egyszerűen elfogadni a vörös posztó az igazából abban áll, hogy tulajdonképpen dupla adóztatás, dupla környezeti adóztatást és dupla erőforrás adót szeretne bevezetni, mégpedig európai szinten. Úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szerencsétlen, nem kívánt megoldás lenne az ECO formatervezésről szóló irányelv is csak több bürokráciához vezetne, ahelyett, hogy hozzájárulna az európai polgárok életének javításához. Van még egy pár részlet. Dicsérettel tudom említeni azokat a részeket, amelyek az újrafelhasználás, az újrahasznosítást szeretnék erősíteni, a komposztálást támogatják. Mindannyian jónak tartjuk a hulladéklerakók megszüntetését. A jelentés ezen részeit támogatni tudom. De most mindenkihez szólnék, és megkérem, hogy értsenek velem egyet abban, hogy nem jó az szemétéget és a hulladékégetés teljes megszüntetésének követelése. Én személyesen, amíg ez benne van a jelentésben, addig a jelentést nem tudom támogatni. Köszönöm szépen, Uszki kolléga. Egy kicsit gyorsan ütöttem itt a kalapáccsal, már a következő felszólalóra néztem közben, elnézést kérek. Oszki, Rossi kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés ismét csak egy szándéknyilatkozat, amelynek a megvalósításával gond lesz, különös tekintettel a gazdasági válságra. A legfontosabb témák, amelyekkel foglalkozunk, nyilvánvalóan környezetvédelmi témák, de ha csak az Európai Unióban teszünk ezért az ügyért, akkor végül a vállalataink látják ennek a kárát, valamint a polgáraink, és mindez harmadik országok malmára hajtja a vizet. A vállalatok kihelyezik majd székhelyeiket és üzemeiket harmadik országokba, áthelyezik azokat olyan országokba, ahol a szabályok kevésbé szigorúak a vállalatok számára és ez végezetül is globálisan a környezeti helyzet rosszabbodását eredményezi. A polgárainkat így kettős módon büntetjük, munkahelyek szűnnek meg, és a globális kibocsátási értékek is növekedni fognak. Hát ez nem kiút a válságból. Éppen ezért a Környezetvédelmi Szakbizottságban leszavaztuk a jelentést. Megpróbálunk még módosításokat eszközölni annak érdekében, hogy a vitatott kérdések egy részét sikerüljön megoldani, amíg a plenárison szavazunk a jelentésről. Ha javul a jelentés minősége véleményünk szerint, akkor tartózkodunk, ha nem, akkor ellene fogunk szavazni. Köszönöm szépen, mondja az elnök Hártunk kollégája szó másfél percre. Elnök úr, ma a Gerbrandi jelentésről folytatunk vitát az előforrás hatékonyságról. Gerlandi kolléga gyönyörű szavakat használ, gyönyörűen fogalmazott, de mint oly gyakran ezek üres frázisok. Paradigmaváltásról beszél, körkörös gazdaságról, újrahasznosításról és erőforrás hatékonyságról. Ezáltal egy nagyra törő tervet próbál élvére tudtatni. Nos, elnök úr, nem tudom, hogy Gerbrandi úr milyen irányba is szeretne haladni tulajdonképpen. Egy dolog azonban világos. Mindez az ő környezetvédő barátai zsebébe juttat sok-sok pénzt. Hát ez lobbizás. Gerbrandi úr egy hulladék lerakó adóról beszél, hulladék hierarchiáról és európai hulladék külpolitikáról, és hulladék joganyagról. Ez azt jelenti, hogy Eston asszony elutazik majd a különböző tagállamokba, hogy ott szétnézzen, mi a helyzet hulladékügyben. Hát mekkora őrültség ez. Világos kell, hogy legyen, hogy az én pártom számára ez nem támogatható. Természetesen mi is azt mondjuk, hogy észszerűen kell bánnunk a hulladékkal és az erőforrásokkal, de hát ehhez nincs szükség arra, hogy Gerbrandi úr is elmondja ugyanezt. Nos, úgy gondolom, a Gerbrandi úr eleget fog tenni az általán meghatározott szigorú hulladék irányelvek, hulladékszabályoknak, előírásoknak. Én pont így fogok eljárni ezzel a dokumentummal, hulladék probléma letudva. Elnök, Hártung úr, elfogad egy kérdést Gelbrandi úrtól? Meneer de voorzitter, dank u wel. Ik begrijp dat... Elnök úr, köszönöm. Hártung úr úgy tűnik, hogy nem teljesen érti az irányt, amit kijelöltem. Nem az volt a célom, hogy itt körkörösen mozogjunk. Környezetvédelmi célokat vetett a szememre, de hát hogyha megnézzük, hogy a rész, amelyet 20 milliárdot költünk évente, 10 évvel ezelőtt még 6 milliárdba került. Akkor a helytelen az az agenda, hogyha itt jobb ö, ö, kezelését kívánjuk az erőforrásoknak, vagy pedig gazdasági kérdésről van szó. Hát köszönöm szépen! De felteszem magamnak a kérdést, hogy most akkor ez egy kérdés volt, vagy inkább egy megjegyzés. Azt hiszem, hogy annyira bezárkozott az elefánt csontornyában, hogy nem tud már másra odafigyelni. Hát nyilvánvaló, hogy támogatjuk a anyagainkkal való helyes eljárás, de nem olyan formában, ahogyan az ön frakciója ezt javasolja. No, következnek a, köve- a további felszólalók, Zéber úr lesz az első két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Erbándi úrnak köszönetet mondani, és Karl-Heinz Florencnek is, akik kiváló jelentést dolgoztak ki. Mégis tennék egy kis történelmi kitekintést annak érdekében, hogy lássuk, hogy Európa feltörekvését mi is okozta, és nyilván szeretnénk a továbbiakban is ennyire sikeresek maradni. Nos, a, az elemei, a kulcs elemei az volt, hogy a, az erőforrás hatékonyságot növeltük, 1400 körül egy fél hektárt tudtunk, használtak ki Kínában, viszont Európában ennek a tízszeresét. Milyen egyéb tényezőkről beszélek? Hát a verseny az egyes országok között és a különböző rendszerek között itt Európában. Kicsit mindenki, mindenki ellen harcolt, ez volt az egyik fontos elem. A másik, hogy van egy, óriási tudás, mint bázis, hogy racionálisan közelítsünk a dolgok felé, és próbáljunk úrá lenni a természeten, a természeti törvényeket ismerjük meg. A harmadik dolog viszont olyan ö, ö, struktúrái léteznek a tulajdonnak, amelyek tulajdonképpen a saját felelősséget is kidomborítják, azaz az emberek saját maguk is felelősek azért, hogy a jóléthez hozzájáruljanak. A negyedik Ként a, az ösztönzőket szeretném említeni, és ez a mostani javaslat tulajdonképpen az árrendszert célozza meg, és különböző intézkedéssel igyekszik az extern költségek internalizálására hatni. Hát ez elég nehéz, hiszen összpolitikai, társadalompolitikai konszenzusra van szükség, hogyha a piac árokat művi úton kívánjuk befolyásolni, ez nagy kihívás. A harmadik dolog az előírás, amit még szeretnék említeni. Észszerű előírásokra van szükség, és európai szinten a végrehajtásra kell koncentrálnunk, nem pedig annyira arra, hogy a cél, célokon túllőjünk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Zéber úr. Gyerek, képviselő kap szót. Przyspieszył dzięki łatwości pozyskiwania energii. jednocześnie nastąpiło wyczerpywanie. Nagyon e, sokat beszéltünk az energiáról, de most e, e, esett az erőforrások mennyisége, a fogyasztás viszont egyre nő, és ezért nagyon nagy kihívások előtt állunk most. Nem csak a klímaproblémákról van szó, hanem arról is, hogy racionális megoldást kell arra találnunk, hogy a fogyasztói modelleket hogy változtassuk meg annak érdekében, hogy a bolygónkon a népesség tovább növekedhessen. Van egy olyan tendencia, amely arra mutat, hogy az erőforrásokat jobban fel kell dolgoznunk, illetve úgy kell feldolgoznunk, hogy az értéküket jobban kihasználjuk. Oroszországban például most új módszerrel termelnek sok mindent. Hogy mi, mit tehetünk annak érdekében, hogy az jelenleg elérhető erőforrásokat, például a fát, a szenet hatékonyabban ki tudjuk használni. Először is meg kell, takarékoskodnunk kell az anyagokkal, másrészt pedig meg kell próbálni helyettesítő erőforrásokat találni. Azon kívül a saját forrásainkat is ki kell használnunk, tehát a helyi termékeket, a helyi erőforrásokat kell előnyben részesítenünk. Aztán olyan gazdasági adó feltételeket kell teremtenünk, amelyek között az Európai Unió versenyképes tud maradni negyedszer a bizottságot, bizottság figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy milyen ártalmas tevékenységek folynak a multinacionális vállalatoknál Európában. Köszönöm Gerek kollégának, most Krámer úrnak adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Gábrándi kollégának a munkát. Sok mindent támogatni tudok abból, amit leírt a jelentésben. Úgy gondolom, valóban át kell lépnünk az akadályokat a belső piacon, amikor az erőforrások felhasználásáról van szó. Sok dolog, amit elhangzott, azért nem egészen helyes, erről szólnék néhány szót. A réz ára nem azért emelkedik, mert kevesebb a réz, és az Unilevernél például nem azért növekszik a részvények ára, mert drágábbak az erőforrások, hanem egyre több pénzt nyomtatunk, működik a bankóprés. Ez az oka. Ezért növekednek az erőforrás, illetve nyersanyag árak, és nem, csak, nem kifejezetten azért, mert kifogyunk a nyersanyagokból. Azt hiszem, komolyabban meg kellene nézni az ok okozati összefüggéseket. A nyersanyagok csökkenésével ez nem függ össze nagyon. Két dolgot nagyon rossz jelzésnek tartok. Egyrészt azt a követelést, hogy az ökotervezésről szóló irányelvet bővítsük ki. Úgy gondolom nem szabad lemondanunk arról az elvről, hogy a verseny során és ne pedig politikai diktátum révén jussunk el a legjobb megoldásokhoz, másodszor pedig a, úgy gondolom, ha növekedést akarunk Európában, nem jó út, hogy új adókat követeljünk a nyersanyagok felhasználásába kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zéber úr kérdését elfogadja? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Krámer kolléga elmondta, túl sok pénzt nyomtatunk, ezért növekednek az árak. Tudjuk, hogy az amerikai központi bank, a Fed sok-sok pénzt nyomtatott, beindította több ízben is a bankrós, bankoprést. Tudjuk, hogy az Európai Központi Bank is főként az inflációs célkitűzést tartja szem előtt. Úgy gondolja tehát Krámer úr, hogy túl sok euró bankot nyomtat az Európai Központi Bank? Nos, ez politikai értékelés kérdése nem függ össze ez a kérdés feltétlenül a vitával, de hát feltették, így meg kell válaszolnom. Múlt év végén egy milliárd eurót nyomtatott az Európai Jegybank, annak érdekében, hogy a likviditási problémák megszűnjenek Dél-Európában. Én azt gondolom, ezzel a politikával nem jutunk sehova, sőt, súlyosbítjuk a helyzetet a nyersanyagpiacokon, mert a nyersanyagokba fektetik a pénzt és a nemes fémekbe, mert úgy gondolják az emberek, hogy ezek biztonságos befektetések és spekulációkra is lehetőséget ad mindez. Köszönjük szépen Krámer úrnak, Hászi kolléganő következik két és fél percre. Kedves kollégák! Köszönöm szépen Gábrándi képviselőnek, kiváló munkát végzett véleményem szerint. Javítanunk kell nyersanyag hatékonyságunkon. Ez egyszerűen elengedhetetlen, hogyha továbbra is fenn akarjuk tartani az eddig megszokott jólétet, miközben kevesebb nyersanyag áll rendelkezésünkre. Üdvöz, üdvös, hogy a bizottság felismerte a helyzetet, és egy menetrendet alakított ki, ezt nagyon üdvözöljük. Talán nem annyira üdvös azonban ezzel szemben, hogy két év alatt a gyakorlatban ezen a téren semmit nem sikerült megvalósítani. Például nem sikerült a fémtartalmú csomagolások helyzetén javítani. A Környezetvédelmi Bizottság hangot adott annak, hogy úgy gondoljuk, világos mutatószámokra van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a célkitűzéseinket egészen konkrétan megfogalmazzuk hogyha igazán el akarunk érni bármiféle eredményt, akkor erre szükség van. Szükség van rájuk, hogyha EU-s szinten el akarjuk érni céljainkat, és nem csak szép frázisokat akarunk megfogalmazni. A felhasznált erőforrások abszolút mennyiségét is csökkentenünk kell, de ez önmagában nem elegendő. nem elegendő, hogyha a fogyasztásunk mint olyan növekszik mindeközben. Az újrahasznosítást kell sokkal hatékonyabbá tennünk. És azt gondolom, újra és újra azt hallhatjuk a politikusok szájából, mennyire nehéz a fémekhez hozzájutni, de még mindig csak kb. 1%-át hasznosítjuk újra a fémtartalmú hulladékoknak. Szép és jó, hogyha megpróbáljuk újrahasznosítani az elektromos készülékeket, de sok esetben a költségek 50-szeresükre ugranak ezáltal. Tehát egyrészt a fémek hulladékból történő kivonásában egy fellendülés tapasztalható, de ez önmagában is környezeti problémákat szül, például éjszakon. Sok-sok gondunk volt azzal, hogy ezen tevékenységek révén például nagy mértékben megnövekedtek a kibocsátások. Ezért fontos ezeknek a tevékenységeknek is gátat szabnunk, hogyha ezeket a problémákat meg akarjuk oldani. Rózbach kolléganő következik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Az utóbbi időben az Európai Parlament egy sor olyan jelentést fogadott el, amely az erőforrások hatékonyságát, felhasználásának hatékonyságát támogatja, például az élelmiszer kidobással kapcsolatban is erősítenünk kell az európai együttműködést annak érdekében, hogy fenntarthatóbb fejlődést és az erőforrások hatékonyabb kihasználását biztosítsuk. De miért az Európai Uniónak kell eldönteni azt, hogy a tagállamok hogyan állnak át a hatékonyabb gazdálkodásra? az adó és a hulladékrendszerek megadóztatása például a jelentésben szerepel. Én szerintem az adó rendszerek nemzeti hatáskörbe tartoznak, és nem európai szintről kell ezeket szabályozni legjobban regionális és nemzeti szinten lehet ezeket megtenni. Az Európai Uniós támogatások ki, lassankénti kivezetése nagyon jó ötlet, de mivel a jelentés nagyon sok hasonló javaslatot tartalmaz, ezért nem tudom támogatni. Annak ellenére, hogy a legjobb gyakorlatok kihasználása, a e, tudományos adatokra való támaszkodás is e, része a jelentésnek, ezért nem is fogok ellene szavazni, hanem egyszerűen tartózkodni fogok a szavazástól. Valóban fontosabb az erőforrások hatékonyabb kihasználása Európában, de ezt nem jogszabályok útján kell megtenni a, például azt, azt sem tartom jónak, hogy a harmadik országokba szállított hulladékról nincs itt a jelentésben szó, hiszen ez például nagyon fontos lenne, és nagyon fontos lenne az is, hogy ezzel kapcsolatban a munkahelyteremtés ügye is felkerüljön, illetve a jelentés tartalmába bekerüljön. Elnök, köszönöm szépen, Rosbach kolléga. Most Inbrászász kolléga hozzászólása következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégáim, a sürgető problémákat kell kezelnünk, például a munkanélküliséget és a közfinanszírozás hiányait, és nagyon fontos átnéznünk azt, hogy a számunkra elérhető erőforrásokat hogy tudjuk hatékonyabban kihasználni. Ennek során egy olyan helyzetet kell teremtenünk az Európai Unióban, amelyel csökkentetjük a hulladék mennyiségét, és sokkal több hulladékot tudunk újra hasznosítani. Ezek innovációs programon keresztül, illetve fenntarthatóbb hulladékkezelésen és hulladék szelektáláson keresztül tudnak megvalósulni, és ezek aztán támogatják majd a mi jólétünket is. Természetesen ez, ehhez kérdés sem fér, ez az alapvető feladatunk a gazdasági feladataink között. Saját jólétünket úgy tudjuk viszont garantálni, hogy azzal együtt a jövő generáció számára is biztosítjuk a fenntartható gazdálkodást. Köszönöm. Brászász asszony kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A jelenlegi válság is azt mutatja, hogy itt Európában az új fenntartható gazdasági fejlődését kell tennünk. Nő a gazdaság, de csak a valóban növekvő gazdaság és az új munkahelyek tarthatják fenn ezt a növekedést. Eddig talán kevésbé figyeltünk bizonyos területekre, mint a növekvő világ, népesség és az ő növekvő élelmiszerigényük és az ökoszisztémáink fenntartató fenntartása. De kapcsolódva az előttem szólókhoz, én is úgy gondolom, hogy fenntartható módon kell az élelmiszerek felé és a nyersanyagok és erőforrások felé is közelítenünk. Azonban szükség van a polgárok felé egy megfelelő magyarázatra is. Ezt szeretném kiegészítésül elmondani, hiszen készek a polgáraink, hogy aktívan hozzájáruljanak az ügyhöz, és a nemzeti és a helyi szintű politikusoknak is megvan a feladata. Köszönöm út végezetül a kollégáknak az elvégzett munkát. Köszönjük szépen Vertman kolléganőnek. Most Franco képviselő úr következő két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kollégáknak is, a nagyon jó minőségű jelentést is, örömmel fogom tudni támogatni. Kedves képviselőtársaim, mint ahogyan mindannyian tudjuk, gazdaságunk itt Európában függ a nyersanyagoktól, amelyeknek ára egyre instabilabbak, és a hozzáférésük is a nemzetközi erősödő versenyben egyre nehezebb. Gondoljanak csak a ritka földfémekre, amelyek szükségesek a termeléshez, és amelyek felett Kínának szinte monopóliuma van. Azt is meg kell tanulni, hogy kicsit kevésbé legyünk függőek az ilyen nyersanyagoktól, tehát az újrahasznosítás és az innováció mindenképpen zászlónkra kell kerüljön. A nyersanyagok életciklusának a meghosszabbítása mindenképpen prioritás lesz a jövőben, és a nyersanyagoknak a kitermelése, újrafelhasználása ugyanilyen lényeges. Az újrahasznosítás is támogatandó, erőteljesebben kell megpróbálnunk valóban újrahasznosítani a nyersanyagokat. Talán nem helyeztünk elég nagy hangsúlyt erre korábban, de gondoljanak csak a faanyagra, amely nagyon fontos nyersanyag. Proaktív megközelítésre van szükség, és egy fantázia dúsabb megközelítésre, hogyha valóban a növekedésre kívánjuk helyezni a hangsúlyt. A KKV-kat is arra kell ösztönözni, hogy hatékonyabban használják fel ezeket az erőforrásokat, legyenek innovatívabbak, és a e, fogékonyságukat is növelni kell a problémával kapcsolatosan. A polgárokkal szemben e, hiteles információt kell nyújtani a termékek választását, illetően azoknak az ökológiai hatásairól nem szabad a veszélyes anyagokat sem elfelejtenünk. Most Kutás képviselő társunk következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az elmúlt 12 évben jelentősen nőttek az erőforrás árak, és ezek az árak igen sérülékenyek voltak. 2010-ben több millió ember elszegényedett a nyersanyagárak elszabadulása miatt és a növekvő élelmiszerárak miatt is. Ez nem csak az egyre kevésbé rendelkezésre álló e, erőforrás hiányjal, vagy erőforrásokkal, hanem az inflációval is összefüggő probléma. Ezeknek az erőforrásoknak a globális felhasználása akkor sikerülhet, hogyha a környezetvédelem mindenkinek szívügye, és a VTO vonatkozó szabályát is mindenki betartja. A vámok és a nem vám jellegű korlátokat le kell küzdeni, és ökológiailag hatékony fellépés azt jelenti, hogy ezeket az erőforrásokat hatékonyan használjuk föl. Több millió ember életét befolyásolja az erőforrások rendelkezésre állása, szegénységbe és éjségbe ö, dönthet sok millió ember. Köszönöm. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Aivan aluksi haluan kiittää... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Hebrembe úrnak szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló jelentését amely valóban figyelembe vette a nézeteinket, észrevételeinket, és úgy gondolom, hogy a jelentés azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az újrahasznosítás, újrafelhasználás ezen anyagok tekintetében, és ez a probléma lényege. Európában még mindig nem teszünk eleget ezen a területen, túl alacsony az újrahasznosítási arány, tehát még nagyon sok feladatunk van. Aztán az élelmiszer fel nem használt része a hulladék élelmiszer, illetve az élelmiszer lánc megfelelő működése szintén olyan, amiről beszélni kell. És szintén foglalkozni kell az erdőgazdálkodással, hogy hogyan hasznosítjuk a faanyagot épületekben és egyéb területeken. Tehát ez is nagyon fontos része a problémának. Köszönöm. Köszönöm szépen, két perc, Biti Koffer kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, jelentéstévő, kedves kollégák. Zsábrandi úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Az az üzenet, amit át kellene adnunk, a gazdaság, a tagállamok és az állampolgárok felé az az, hogy szorosan együttműködünk a bizottsága, Potocsnik úrra főleg, az erőforrás hatékonyság ügyében. Azt hiszem, minnyáján tudjuk azt, hogy Európa jobban függ az importtól, mint más régiók. Azt is tudjuk, hogy a gazdaság számára nagy segítség lenne, hatékonyabbak lennénk. Azt is tudjuk, és a bizottság mindig mondta, hogy több mint három millió munkahelyet teremthetünk, hogyha az energiahatékonyságot komolyan vesszük. Csak a kérdés az, a tudásanyaggal mit kezdünk? Ehhez kell a governance, az irányítás, a parlament, a tagállamok, a gazdaság és a többi szereplő részeője. És ez nem stimmel, ezt valljuk be magunknak. Nem tudom, hogy a listám tökéletese, de négy olyan tagállamot találtam eddig, ahol egyáltalán bármiféle komoly tervek vannak. Hollandia, Ausztria, Németország, és végül most márciusban csatlakozott hozzájuk az Egyesült Királyság. Németország az az egyetlen tagállam, amely valaha kormány szinte megvitatta ezt a kérdést. Hát ez nem túl jó teljesítmény. És ők a csúcson nem tologatták a papírokat, hanem blokkolták a bizottságot. Úgyhogy legyünk nagyra törőek. Ismételjük meg az üzenetet. Vezessetek, vagy legalább vegyetek példát valakitől, vagy tűnjetek el a színről. Köszönöm, Bütikofer kolléga most pedig Janakudákis asszony szó. Lady. Köszönöm szépen. Jelenleg az átlag EU polgára 6 tonnányi hulladékot termel. Ez egyértelműen elfogadhatatlan. Én olyan intézkedéseket szorgalmazok, amelyek ösztönzik és növelik az újrahasznosítást. Azért sok eredmény született, 40%-a a brit háztartási hulladéknak újrafeldolgozott, 11% volt ez az arány tíz éve, és hasznos javaslatokat tesz a jelentés készítője. Vannak azonban nem gyakorlatias javaslatok, és általános tilalom például a hulladék lerakásra. Erre büntetőadót vezet, vetne ki a javaslat, és a tisztelt háznak fel kell ismernie, hogy az adózás megadóztatása az egyes területeknek nem általános megoldás mindenre. Környezetbarát módon kell kezelni ezt a területet, de reális célokat kitűzve, fokozatos átmenetet biztosítva, hogy lassan megszűnjenek a hulladék lerakások a hulladék lerakók, és tervesen a tagállamok szintjén kell döntést hozni. Köszönöm. Simánszki úr, egy percre. Zwrócić Föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az üvegházhatást okozó gázokat akarjuk csökkenteni, majdnem száz százalékkal. Ezek nagyon szép célok, csak hogy ahhoz, hogy kevesebb energiát kelljen felhasználnunk, ahhoz sokkal többre van szükség. Az én országom, Lengyelország nagyon sokat tett az ügyben, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentse. Az egyes tagállamoknak az erőfeszítéseit figyelembe kellene vennünk, mert Európában a növekedést is ugyanakkor biztosítani kell, ezért aztán kicsi óvatosabban kellene megfogalmaznunk a célokat, amikor a csökkentésről van szó. Azt engedhetjük meg magunknak, hogy naívak legyünk azok az országok, az USA, Kína és India, ahol a legnagyobb a széndiokszid kibocsátás, nem ö, követnek minket. Köszönöm szépen, Simanski. Gardini, aztán két percre. Sí, grazie, signor Presidente. Parliamo di coniugare la... Köszönöm, elnök úr. Arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk a környezetvédelmet összeegyeztetni gazdasági céljainkkal. Hogyan tudjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyabban kihasználni? Ez a kérdés. A fel, mi felelősségünk, feladatunk az, hogy olyan fejlődési modellt dolgozzunk ki, amely a jövő generációk esélyeit, lehetőségeit nem aknázza alá. E, kultúránkon kell változtatni, a hozzáállásunkon Jó néhány év érv elhangzott jobbról-balról egyaránt. Én a kis aggódom az adózási szabályok megváltoztatása miatt, hogyha a makrogazdasági szinten nem végzünk megfelelő elemzéseket, akkor könnyen előfordulhat, hogy a már így is igen komoly adóterhet cél nélkül tovább növeljük. Karl-Heinz Florenz kollégám említette már ezt, nem a mi dolgunk eldönteni azt, hogy állati fehérét vem mihez kezdjünk. Alapvetően az a fontos, hogy az élelmiszereket ne pocsékoljuk, pazaroljuk, hiszen az élelmiszerek 20%-a a kukában, a szemétben végzi. Megyünk tehát reálisabbak, ugyanakkor a javaslataink legyenek konstruktívak, építő jellegűek. A kkv szerepe nagyon fontos a technológiai innovációban, a műszaki fejlesztésben, újításban. Ugyanakkor a termelési adatoknak megbízhatóknak kell lenniük az energiahatékonyság terén. Valóban megbízható számokra van szükségünk, amelyeket szakértőktől kapunk, nem gazdasági statisztikákból vonunk ki. Fontos, hogy ne siessük el ezeket a döntéseket. Köszönjük, Gardini asszony. Egy kérdése lenne kék kártya Bütikoffer úrtól. Bütikoffer úr, tessék. Elnök úr, kedves kolléganő, csak azért, hogy jól értsem, hogyha a bizottság azt mondja, hogy kevesebb adót fizessünk a munkabérek után, és az energia után fizessük az adót, akkor hogy csökkentjük a terhet az állampolgárokon? Másodszorban tény az, hogy a termelékenység a munkahelyeken sokkal gyorsabban nő, mint az energia termelékenység. Akkor miért ellenzi, hogy ezt a területet fejleszünk? A kollégin Gardini. Gardini asszony. intanto io penso che quando si parla di tasse... Kollega úr, én, az én meggyőződésem, hogy amikor adókról, adózásról beszélünk, akkor nem lehet az egyik adóval helyettesíteni egy másikat. Az adózás esetében a szubszidiaritás elvét kell szem előtt tartani, az adózás, az adóztatás nemzeti eh, előjog és kompetencia, hatáskör, új gondolkodásmódra van szükség, nem új adónemekre. Bőven lehetne még erről beszélni, de ma tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy azzal, hogy elsietjük a döntéseket, még ha jó is a szándékunk, és vannak is jó elképzeléseink, ilyen szoros menetrend mellett komoly problémákat okozunk. Gardini, ez folytít... Köszönöm. Gróte kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, jelentéstévő, árnyék jelentéstévő, az akarat megvan, de a valóság nem mutatja ezt. Mindenki jó irányba szeretne haladni. Csak hogy? Az önkéntes intézkedések a személygépkocsi iparban és más szektorokban is kudarcot vallottak. Az erőforrások kezelése, külpolitika, biztonságpolitika, egészségpolitika, agrárpolitika, gazdaságpolitika – minden területre kihat. Hát, ha megnézem az üres székeket itt a tanácsoraiban, eléggé megdöbbentő, hogy nincsenek itt gár, mert lemaradnak valamiről. Ez a vita egy nagyon jó Zserbrandi jelentésről szól. Még sokáig fogunk ezzel foglalkozni és ez fog arról dönteni, hogy a jövőben az Európai Unióban jó létben fogunk élni, és hogy fog kinézni a környezetünk. A külső, koszt, külső költségek internalizálása. Ez az elv fog érvényesülni, a szennyezőnek fizetnie kell. Ma az egészségbiztosítóknak és másoknak fizetjük ki ezeket az összegeket, az adónkkal, Gardini asszony. Ezt kell internalizálnunk, nagyra törőnek kell lennünk, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem felelünk meg a jövő kihívásainak. Európa jövőben kisebb lesz a népessége. Servandi kollégának a jelentése nagyon jó kezdőpont arra, hogy új politikákba gondoljunk bele. Életciklusokban kell gondolkodnunk, nem csak mindig szabályokat kell hozni, hanem el kell menni a gyárba, meg kell nézni, föntartható a személygépkocsi gyártás. Ott helyben, nem pedig mindig csak a státuszkóról prédikálni, mert különben nagyon-nagyon sokba fog ez kerülni. Elnök, köszönöm szépen, Gróta kolléga. Zanoni úr. Ega Gerbrandi per l'ottima relazione. La transazione... Szeretnék gratulálni Gerbrandi úrnak ez a kiváló jelentéshez. Valóban hatékonyan kell gazdálkodnunk az erőforrásokkal, ez megkérdőjelezhetetlen. 2050-re 9 milliárd ember él majd a világon, és mindenki jobb életet szeretne, magasabb életszínvonalat. 2050-re a jelenlegi erőforrás felhasználás mellett a Föld kétszeresére lenne szüksége az, hogy el tudjon tartani ekkora létszámot. Az energiahatékonyság növelése az európai szakpolitikai döntésekben gazdasági alapra támaszkodik. Tehát minden lehetőséget meg kell ragadni az újrahasznosításra és újra felhasználásra. Ehhez újításra van szükség, illetve a hulladék újrahasznosításának a növelésére. Meg kell szüntetnünk a hulladék lerakást, illetve a hulladék égetést is nagyon jelentősen kell csökkentenünk. Csökkenteni kell a környezeti lenyomatunkat, a hulladék lerakás, illetve a vízszennyezés területén, és így lehetünk E így válhatunk fenntarthatókká a gazdaságban. Köszönöm. Simánszki kolléga, egy percre. Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy kiegyenlített legyen a nyersanyag politikánk, ahhoz három pillért kell megvalósítanunk, az újrafeldolgozást, a hatékonyságot, és a saját erőforrások maximális kihasználását. Én ezt az egyensúlyt nem találom meg ebben a jelentésben. Itt főleg a hatékonyságra koncentrálnak, ami az uniónak az nyersanyag politikáját illeti. Külön adókat kellene bevezetnünk. Nem csak a nyersanyagokat kell meg adóztatni, hanem egyáltalán az egész áfa rendszert meg kell reformálnunk. Nyilvánvalóan ez az európai gazdaságok versenyképességére negatívan hat. Az e, a nyersanyagok extra megadóztatása számunkra elfogadhatatlan. A jelentéstevő jelentése nem felel meg az én elképzeléseimnek, ezért nem tudom támogatni. Elnök, köszönöm szépen. Simanszki kolléga. Hibner kolléga két percre. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, dziękuję sprawozdawcy za wykonaną. Köszönöm szépen, elnök úr. A raportőrnek szeretnék köszönetet mondani, de néhány dolgot azért szeretnék kiemelni módosítókat nyújtottam be, mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy ezzel az erőforrásainkat jobban tudjuk kihasználni. Mindennek az kell, hogy legyen a végcélja, hogy a gazdasági helyzetünk javuljon. Nyilvánvalóan a zöld gazdaság is fontos, csak hogy most válság van. Nem lehet pluszköltségekkel terhelni a szektort. Például, hogyha megtiltjuk azt, hogy hulladékot lerakjunk a hulladéklerakókban, akkor először bele kell gondolnunk, hogy ezeket a nyersanyagokat hogy lehetne tovább feldolgozni. A válság nem a megfelelő időpont az ilyen intézkedésekre. Így eh, én úgy gondolom, hogy az adót később kell bevezetnünk. Ami az állati fehérjét illeti, nagyon nehéz lesz a mezőgazdaságot átállítani ennek előállításáról úgy gondolom, hogy a technikai lehetőségeket figyelembe kell venni. Így aztán a hulladék mennyiséget egyszerűen nem tudjuk annyira csökkenteni, mint ahogy ezt az előadó javasolta. Ezen kívül a végfelhasználó tájékoztatása. Nyilván, hogy ez fontos, csak hogy ennek az információnak áttekinthetőnek kell lennie. A jelentésben vannak fontos kitételek, de hiányzik belőle az, hogy figyelembe vegye, hogy jelenleg válság van Európában, ezt pedig nem szabad szem előtt évesztenünk. Hogy fogjuk kiszolgálni a következő generációk munkahely szükségleteit? Elnök, köszönöm szépen Hibner kolléga, másfél percre Uskok kolléga. Tack, herr talman! Köszönöm, köszönöm elnök úr. Erőforrás hatékonyság egész egyszerűen azt jelenti, hogy ugyanannyi energia felhasználásával többet érjünk el. Ez a fenntartható fejlődés és a munkahelyteremtés kulcsa, és a környezetvédelmet is garantálja, amely egyre fontosabbá válik a versenyképességi stratégiánkban is. Az újításra, a kutatásra, az innovációra, a fejlesztésre kell koncentrálnunk, és se kell azon is gondolkodnunk, hogy eh, megtagadjuk azon vállalatok támogatását, amelyek a környezetet rombolják. Az új munkahelyek teremtésénél ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Az alapanyag stratégia is akörik kell, hogy épüljön, hogy a az ellátás biztonsága is könnyebben biztosítható, hogyha hatékonyabban használjuk fel az erőforrásokat. Itt van például az urban mining fogalma, azaz a városi területeken úgymond újra felhasznált, újra kibányászott erőforrások felhasználása. Ez az intelligens, okos erőforrás felhasználás kulcsa, amelyről folyamatosan kell beszélnünk. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha hogy az adózási változásokon, adóztatási szabályok megváltoztatásán még el kell gondolkodnunk. Köszönöm, Görling asszony egy percre. Thank you, Herr President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly a frakcióm üdvözölte a bizottsági úti tervet, illetve az erőforrás hatékonyságról szóló tanácsi következtetést decemberben. Széles körben támogattuk a saját kezdeményezésű jelentést, bár fenntartásaink voltak számos saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban a Környezetvédelmi Bizottság részéről. A, az előadónak gratulálni szeretnék, ugyanakkor úgy gondolom túl hosszan katalogizálja, és nem megfelelő időben az igényeket, és nem mutat fel végrehajtható stratégiát. Úgy tűnik, hogy minden felsorol, ami valaha bárkinek eszébe jutott, és számos területtel nem értek egyet. A környezetvédelmi adó bevezetése terén például elmondanám, hogy a mezőgazdaság területén ez egy negatív hatás, illetve nincs meghatározva például a környezetre káros támogatás fogalma az erőforrás hatékonyság ürügyén a jelentés elkalandozik egyéb területre. A brit választópolgárok érdekét nem ezt szolgálja, én tartózkodni fogok. Köszönöm. Korhol asszony két percre. Kiitos arvoisa puhemies. Kuten käsittelemässä... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a jelentés is mondja, különösen nagy a kihívás előttünk, figyelembe véve a természeti erőforrások felhasználását. Hosszú távú tervezésre van szükségünk, és a bizottságnak teljesen igaza van, amikor fenntartható gazdálkodást követel meg, különösen a 2020-as stratégiában. Középtávon a felhasználók száma meg fog duplázódni, ezért is fontos a fenntartható megoldás. Európa szerepe nagyon fontos. A versenyképességet szem előtt kell tartani. Megpróbálunk egy olyan szektort megvalósítani, amely kevesebb széndiokszidot bocsát ki. Józan terre van szükségünk, és figyelembe kell venni az elérhető erőforrások számát. Így aztán én azt gondolom, hogy nincs szükségünk új jogszabályokra. Már megvannak a jogszabályi keretek, csak ezeket a gyakorlatban kellene alkalmaznunk. Már az éghajlatváltozással kapcsolatos politikában láttuk a buktatókat, láttuk, hogy átfedik egymást a területek, ez igazán nehézkes. Elnök, nem akartam félbeszakítani, de lassabban kell beszélnie, mert a tolmácsok nem tudják bírni ezt a tempót. päätöslauselma menee myös liian pitkälle ehdottaessaan käytännön. Tehát úgy gondolom azonban, hogy túl messzire megy ez a jelentés. Ezek gyakorlati lépések, de a helyi feltételeket figyelembe kell venni. Néha az elégetés a legjobb megoldás, néha energiát is lehet ezzel előállítani. A környezetvédelem és a hasonló területek megadóztatása nem józan megoldás, néhány tagállam egyáltalán nem támogatja ezt. Florenc kolléga árnyék jelentést éveken kitűnő munkát végzett, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ha már ilyen sokan vannak itt, még maradt is ideje a kolléganőnek. Ha azt akarják, hogy minden állampolgár megértse, amit mondanak, ne olvassák föl, és főleg ne ilyen gyorsan, mert ha már erre kényszerülnek, legalább adják le a tolmácsolnak ezeket a szövegeket, mert így segíthetik elő a tolmácsok munkáját. Köszönöm. Herr Präsident, es ist sowieso eine Unsitte hier im Parlament. Elnök úr, amúgy is teljes hülyeség, hogy az ember fölolvassa itt a szövegét ebben a teremben, Amióta az Európa Parlament, Európai Parlamentben vagyok, azóta zavar engem ez a dolog. Potocsnik úr. A, a roadmap-et, a 2050-es roadmap-et nagyon jó, hogy emlegette. Ez a nagy átalakulás szükséges minden résztvevő számára. Én jónak találom azt, hogy az erőforrás hatékonysággal kapcsolatban Brüsszelben megbeszélést tartanak, így a tagállamok, közösségek hozzájárulhatnak, de van konkrét tervük? Bütikoffer úr jogosan kérdezte ön is. A hatékonysági tervek hogy néznek ki? A napák és a námák, a csökkentés és a kiiktatási tervek már léteznek. Ezekkel kapcsolatban mi a tervük? Be akarják ezt mutatni a tagállamoknak? ezen kívül hogy nevesítsem a pénzügyminisztéreknek a felelősségét, ki lehetne iktatni azokat a támogatásokat, amelyek nem környezetbarátok. Hogy lehet ezt elérni? Ezen kívül új üzleti modellekre van szükségünk. A fenntarthatóságot kell, hogy támogassuk, nem az energiafelhasználást. Köszönöm szépen! Leinen. Oh, um Kék kártya. Merkis asszony. Leinen úr, tessék. voorzitter. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Leinen úr, egy új üzleti modellről beszélt. Csak meg szeretném említeni, hogy többre van szükség, mint új technológiára. Egy teljes új üzleti modell, esetleg egy leasing modellre, hogy az ember a jövőben nem a termék megvásárlásával, hanem a bérlésével működhet. Tehát ez azt jelenteni, hogy a termék automatikusan az eredeti tulajdonosnál maradna. Ön jónak tartaná ezt? Köszönjük. Az, hogy a bizniszmodelleket arra alapítsuk, hogy pocsékoljuk az energiát. A hulladékról nem gondoskodunk, a terméket meg eladjuk a fogyasztónak, ez már nem működhet. Új bizniszmodellre van szükség, felelősségteljesre, a termeléstől az újrafeldolgozásig. Erre vannak új modellek, új termékdizájnok, új feldolgozási módszerek, ezeket kell követnem. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Klász asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák. Hát nagyon sok mindent el lehet képzelni, de a tény az marad, hogy a népesség nő. Talaj, víz, levegő egyre fogy hogy hogyan bánunk a fogyó erőforrásokkal, a teljes életciklusban figyelembe kell venni, az erőforrásoktól, nyersanyagoktól, a termelésig, az újrafelhasználásig, és a hulladék lerakóig. A hatékonyság ennek nagyon fontos része, és a mi stratégiánknak, illetve a munkahelyteremtésünknek is elengedhetetlen része. A politikai céloknak azonban koherensnek kell lenniük. A fenntarthatóság, környezetvédelem gyakran ahhoz vezet, hogy hasznos mezőgazdasági egységeket megszüntetünk. A gazdák gyakran sérelmezik ezt. Ez bizonyos régiókban nem vezet eredményre. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió a 21. század kihívásaival felveszi a harcot, hiszen <clears throat> nyersanyagokat biztosít, kulturális tájegységeket, biodiverzitást teremt, és ezeket most védenünk kell. De ehhez mindig új megoldásokat hiába keresünk, a létező jogszabályokat kellene gyakorlatban megvalósítani. Itt felmerül a munkaerő kérdése. Kimélnünk kell a munkaerőt, mindig új és új statisztikákat teremtünk, új indikátorokkal. Ez energia és pénz, és nem hatékony. Kedves kollégák! A hatékonyabb étkezést is definiálhatnánk, ez is az életminőség javulásához vezethetne. Köszönöm szépen, Kaldenbach kolléga. Herr Präsident, Herr Kommissar, a diét... Elnök úr, biztos úr, nagyra becsült kollégáim. Az ECR frakció brit konzervatívjai nem értem, hogy miért akarnak eh, miért nem akarnak megőrizni olyan dolgokat, amelyek fontosak, az egészséges eh, ivóvíz, a talaj, a levegő, miért nem tudják elfogadni ezt a jelentést? Tehát ez közös felelősségünk, ez nem csak a miénk, hanem a jövő generációé is. <clears throat> És ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha biztosíthatjuk, biztosítani tudjuk, hogy az alapanyagokat, nyersanyagokat, más erőforrásokat megfelelően használjuk fel. Az úti terv pontosan ezt szolgálja, hogy előrelépjünk, hogy valamit tegyünk ezen a téren, ne egy helyben topogjunk. És ezzel nem csak a gazdasági növekedést, hanem a fenntarthatóságot is szolgáljuk. Amikor az adószót meghallják, megrettennek, egyből feláll a szőr a hát, akkor nem kell ettől megijedni, kedves eh, brit konzervatív kollégák. A német szó, amit az adóra használunk, azt is mutatja, a, a szó eredetét, ha vizsgáljuk, mert akkor az egyik is azt is mutatja, hogy, hogy utat, valamit visszadunk, utat mutatunk. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az esetben a pénzt olyan területeken kell felhasználni, ha valóban szükség van rá. Itt van például a szennyező fizetelve, ezt már hányszor elmondtuk e házfalai között. Ez persze egy tisztességes méltányos politikán kell, hogy alapuljon. Azt hiszem, hogy az előadónknak köszönettel tartozunk, hiszen kiváló ez a jelentés, és remélem a többség támogatja majd. Köszönjük! Jordan Román a következő hozzászóló. Köszönöm szépen! Körülbelül amikor 24% eh, fölötti a munkanélküliség, akkor tényleg eh, miről is kellene beszélni? Hát arról, hogy egy egészséges gazdaságra van szükségünk, a gazdaságnak azonban erőforrásokra van szüksége, illetve más olyan feltételekre, amelyek lehetővé teszik, hogy versenyképesek maradjunk nem állnak túl jól nyersanyagokkal, ezért még inkább hatékonyan kell ezeket, ami rendelkezésre álló erőforrásokat, nyersanyagokat felhasználnunk. Na de hogyan? Hogyan tehetjük ezt? Milyen úton, módon? például kevesebbet e-, ehetünk, kevesebbet e, autózhatunk, és többet adózhatunk. Nos, ez azt hiszem, hogy sehova sem e, vezet önmagában. Az erőforrások, nyersanyagok intelligensebb felhasználása az, ami célra vezető. Arról nem is beszélve, hogy ez új ipari gazdasági lehetőségeket is rejt, magában. az intelligens környezetbarát gazdaság terén óriási lehetőségek nyílhatnak előttünk, erről már többször beszéltünk ebben a házban. Most pedig úgy tűnik, hogy csak a megszorításokról beszélünk, arról, hogy még egyet húzni kell a zövön, nem meg kell találnunk a módját annak, hogy újra beindítsuk a gazdasági növekedést. Nem paktumokra van szükség, arra van szükség, hogy érdemi intézkedések szülessenek, és az ígéreteket betartsák, a Európában az emberek lássák, hogy ezek valahol vezetnek, illetve egy több éves európai költségvetést dolgozhatunk ki. Nem elég, ha arról beszélünk az embereknek, hogy a kis költségvetés jó költségvetés, nem bonyolultabb a dolog, megfelelő szakpolitikákkal és tervezéssel és intelligensebb és jobban végrehajtott jogszabályokkal szolgáltjuk az embereket. Olyan jelzőszámokra van szükség, amelyek mérik valóban a hatékonyságot, a nyersanyag, erőforrás és energiahatékonyságot. Biztos úr, kérem, folytassa megkezdett munkát. Köszönjük, mondja az elnök. Tanaszeszkú úr következik. Köszönöm szépen. <clears throat> Elnök úr, kedves kollégánk. A társadalmaink előtt álló kihívásokra adandó válasz, amely az erőforrások felhasználását illeti, nem egy egyszerű válasz. Ezért aztán az előadónak, az árnyék előadónak köszönetet szeretnék mondani, és sok sikert a jövőben. Tudjuk, hogy mit akarunk tenni, tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, most már csak az marad hátra, hogy a gyakorlatban meg is tegyük nemzeti, helyi szinten sok mindent tennünk kell. Hogyha a városok újrafelhasználására gondolunk, akkor nagyon nagyok a különbségek. Vannak olyan helyek, ahol egyáltalán nincsenek már hulladéklerakók, Németország, Hollandia, és vannak olyan országok, Románia és Bulgária, ahol nagy kiterjedésű lerakók vannak, és vannak olyan országok, ahol már a jó úton haladnak, például Belgium, Svédország. Romániában a kormánynak új prioritásai vannak a hulladékgazdálkodást illetően. Fontos tudni, hogy a helyi szervezetek és a nemzeti hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak ezen a területen, és hogy közvetlenül érintettek a stratégiák módosításakor. Folytos, hogy az állampolgárokat magunk mellett tudhassuk, legyenek proaktívak, és higgyenek a fenntartható feldolgozásban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság jó alapot adott számunkra egy jó jelentés összeállításához, és szeretnék gratulálni az előadónak, illetve a biztos úrnak is az elvégzett munkájukért. Úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy hatékonyságfokozást nélkül a jelenlegi erőforrásokkal nem tudunk fenntartható növekedést produkálni, illetve elérni. Tehát egy olyan projekt alapú megközelítésre van szükség, amely a vezetőket, jogalkotókat és a civil társadalmat is összefogja az eredmények érdekében. Új mutatószámrendszert kellene kidolgozni az erőforrás felhasználás hatékonyságának a mérésére. Csak így tudjuk követni az előrehaladást. És támogatom azt az elképzelést, hogy az európai szemeszter keretei közébe emeljük az erőforrás hatékony Európa kezdeményezést. Építsük le a környezet károsító támogatásokat is. Úgy gondolom, hogy nem csak felelősségteljes ez a megközelítés Európa szempontjából, hanem új munkahelyeket, új technológiákat és új fejlődési lendületet hoz. Azt is támogatom, hogy erősítsük az újrahasznosítási piac működését. Az állati fehérje tekintetében nem csak arról van szó, hogy a vidék erőforrás felhasználása javulnak, hanem egészségesebb is lesz. Köszönöm. Perello Rodríguez. Perello Rodríguez úr. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Gerbrandi úr jelentése, amely előttünk fekszik, egy kiváló jelentés, és jól mutatja, hogy milyen feladatok vannak előttünk, illetve milyen út váránk. Ezt az utat kell követnie a bizottságnak is. Természetesen a megszorítások is övezik ezt az utat, különböző akadályok merülnek fel, és ezek szinte lehetetlen nehézségek elé állítanak bennünket. Ami az adózást illeti, a fenntartható fejlődés elérésének legjobb módszere az, hogy nem élünk vissza az erőforrásokkal, hanem hatékonyan gazdálkodunk velük. Ami pedig az elnökséget, illetve a bizottsági munkát illeti, hogyha Európa mm, számára valósággá szeretnénk tenni ezeket az elképzeléseket, akkor különböző korrekciós intézkedésekre lesz szükség élelmiszerellátási válság előtt állunk, és ez mindig a legszegényebbeket sújtja az áfához hasonlóan. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy százszázalékos újrahasznosítást tudjunk elérni. A spekulatív tőke mozgásokat kell megadóztatni a munkavégzés helyett. Mert a spekuláció az, ami elősegíti a környezetvédelem szempontjából nem fenntartható modell terjedését. A spanyol kormány jelenlegi előrehaladási módszere inkább fordított hatást ér. Kelly úr a legfontosabb Európa számára a gazdasági versenyképesség, az életminőség javítása a polgárok javára, illetve a világ színpadon nagyobb jelentőség elérése. Ez az importra, erőforrásokra is értelmezendő, meg kell keresnünk az előrelépés lehetőségét. Először is az óriási hulladékmennyiséget kell csökkenteni, nem csak a háztartásokban, hanem mindenhol érettek a feltételek, ahhoz, hogy ezt a munkát elkezdjük. Nálunk például az általános iskola, illetve a középiskola vonatkozásában most már zöld utat kaptak ezek a kezdeményezések, és az éghajlatváltozás összefüggésében is egyre többen fokozni kell az újra, hason, újra hasznosítást, hatékonyabbá kell válnunk. A mezőgazdaság óriási terület, és az erőforrás felhasználásra felső korlátot kell szabni, hogy ne kerüljön veszélybe a jövőben az élelmiszerellátásunk, és minél környezetbarátabb módon legyen elég élelmiszerünk. Bizonyos fel, ö, fenntartásokkal élnek sokan a szénfelhasználás, illetve az energiatermelés terén. Ugyanakkor például az olaj Az olajpalagáz felhasználása lehet az egyik kiút, és szeretnék ezzel rátérni a kutatás szerepére. A Horizon 2020 lényege a kutatások új eredmények folytán a gazdaságba való beépítése, és hogy így fokozzuk az erőforrás kihasználást a kék gazdaságot tekintve. Múlt héten Brüsszelben egy előadást tartottam, és ott a tenger erőforrásairól volt szó, a vízenergia, illetve a szélenergia, de felmerült sok egyéb téma, például az élelmiszerellátás is. Köszönöm. Inis? Arsenis úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Biztos úr, nagyon sokan szóltak hozzá ebben a vitában, ez azt mutatja, hogy ez a ház támogatja a kezdeményezését, és tényleg szeretnénk előre haladni. Ez, ez logikus is. 16 tonna szemetet termel évente egy európai állampolgár, és hat ebből nem újra feldolgozható. Hát ez hatalmas mennyiség. Nagyon sok kolléga ellenáll de nem értem, hogy miért. Gazdasági válságban vagyunk, a bérek csökkennek, de ezzel nem lehet megoldani ezt a válságot. A termékek túltermelését le kell állítani, és azt is, hogy ezek a hulladékba kerüljenek. Ezért aztán támogatjuk az ön kezdeményezését, és kérem, még tovább haladjanak. Támogatjuk önöket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Pietikainen kolléga. Mr. Chairperson, if I... Elnök úr, hogyha a, most, hogy össze a bomlás szélén áll a pénzügyi rendszer, akkor talán sok szenvedés és fájdalom árán ezt túlélhetjük. De hogyha ez túl tovább terjed a teljes gazdaságra, akkor kész vége a játéknak. pedig az erőforrásaink apadóban vannak, elapadóban, és a bizottság ezen javaslata az erőforrás hatékony e, Európáról jó kiindulási pont. De valóban tovább kell lépnünk. Az erőforrás szót e, kellően tágon kell e, definiálni, a növekedési stratégiánkba ezt be kell építeni. Jelzőszámokra van szükség európai és nemzeti költségvetésekben. Be included on compulsory element as a growth strategy uh, uh, also in the European semester. Az európai szemeszter és a makrogazdasági jelzőszámok rendszerébe is be kell ezt építeni a környezetileg káros támogatások eltörlésére van szükséges egy jobban működő öko-design, eh, ökotervezési eh, rendeletre, illetve az élelmiszerek eh, pazarlásának csökkentésére,

Thank you. Frau Mazej Kukovic. Köszönöm. Mazej Kukovic asszony. Predsedujoči, spoštovani gospod komisár Potočnik. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt előadó úr. Nagyon kemény munkát végzett az előadó, és nagyon sok eredményt ért el. Egy krónikus betegségben szenvedőhöz hasonlítható Európa, akinek gyökeresen szakítania kell a betegségét előidéző életmóddal, és így hosszú életre számíthat. Ha azonban kitart a jelenlegi életmód mellett, akkor sokkal rövidebb lesz a várható élettartam. És ebben a felállásban kell hatékonyabb erőforrás felhasználással fenntarthatóvá tennünk az életmódunkat. Hogyha reálisan szeretnénk fogalmazni, a válság idején még sokkal aktuálisabbak ezek a feladatok, mint a bőség idején. Ismert történelmi tény, hogy a bőség nem teszi kreatívvá az embert. Minden európai polgár sokkal többet tehetne a fenntarthatóság érdekében, hogyha mindenki számára világosá tudnánk tenni, hogy mik az elvárások, illetve a szakpolitika alkalmas lenne a polgárok bevonására. A kutatók, újítók számára nyitva áll a lehetőség. Európában kiváló kutató-fejlesztői hálózat létezik, és kialakult piaca van az ebből adódó termékeknek, és hogyha gazdaságilag nem tudunk tovább fejlődni, akkor nem tudunk új munkahelyeket teremteni, csökkenteni kell a függőséget. Szonik úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Válságban vagyunk, az erőforrások egyre fogynak, így aztán a kihívás, amely előtt az Európai Unió áll, nagyon nagy. Bele kell gondolnunk, hogy milyen rossz szokásaink vannak az erőforrás felhasználásban. Hogyha hatékonyabbak vagyunk, akkor spórolunk, csökkentjük a költségeket a gazdaságban arról van szó, hogy többet tegyünk, de kevesebb erőforrás felhasználásával. Ehhez teljesen új modellben kell gondolkodnunk. Ami a gazdasági növekedést illeti, ez csak akkor lehetséges, hogyha az erőforrásokat védjük. Csak így lehetünk versenyképesebbek, és csak így teremthetünk új munkahelyeket. Nagyon örülök annak, hogy ebben a jelentésben az innovatív megoldásokra koncentrálunk. Például a kereskedelem területén is de azt hiszem, hogy egy nagyra törő terv nem elég. A gyakorlatban való alkalmazás az egyetlen megoldás. Én meg vagyok győződve arról, <clears throat> hogy a létező jogszabályokat kellene hatékonyabban alkalmazni, nem új jogszabályokat hozni. Hogyha sok olyan jogszabályt hozunk, amit lehetetlen betartani, akkor az lesz az eredménye, hogy a tagállamok nehéz helyzetbe kerülnek, és a stratégiát nem tudják megvalósítani. A jövőnk attól függ, hogy ma az erőforrásokkal hogy gazdálkodunk. Ezért jó stratégiára van szükségünk. Köszönöm szépen, most pedig a spontán hozzászólások. Bazeszku kolléganő. Elnök úr, ahhoz, hogy a válságot legyőzzük, új lehetőségeket kell találnunk a fejlesztésre. Ehhez nagyra törőnek kell lennünk, csak így biztosíthatjuk a növekedést a jövőben. Az életminőségünket is folyamatosan javítani kell. De a gazdasági növekedést csak józan erőforrás gazdálkodással érhetjük el. Tudjuk, hogy az ásványi erőforrások nem megújulóak, de a víz, a föld és a levegő sem korlátlan mennyiségben áll lehetőségre. A, az ipari országokban, az iparosodott országokban, és az EU-ban is vannak ilyen országok, az egyfőre eső erőforrás felhasználás a legnagyobb. Így aztán az újrafelhasználás kell, hogy a megoldás legyen a felhasználók számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt években nagyon sok válsággal néztünk szembe. Ezek megmutatták a számunkra, hogy hol vannak a problémák, különösen, ha nincs elég erőforrás. Például a ritka földfémeket illetően, ha ezeket a jövőben nem érhetjük el, annak negatív hatása lesz a gazdaságainkra. Ez a legnagyobb kihívás, amely előttünk áll. Nyilvánvalóan nem elégedhetünk meg azzal, hogy vitázunk, új grémiumokat hívunk életre, és közben nem teszünk semmit a gyakorlatban. Konkrét kezdeményezésekre, projektekre van szükségünk. Én meg vagyok róla győződve, hogy ezek a projektek vezethetnek sikerre. Mert hogyha kíméljük az erőforrásokat, akkor így az Európai Uniós pozíciót is javíthatjuk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, hogy kaphatok. Én is fontosnak tartom, akárcsak ez a jelentés, hogy haték, minél hatékonyabban használjuk fel a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, nyersanyagokat, hiszen ezekből nincs sok. advözlendő az a cél is, hogy a hulladék, előállított hulladék mennyiségét csökkentsük, illetve a már meglévő hulladékot a lehető legnagyobb mértékben visszaforgassuk, feldolgozzuk. A recycling, az újra feldolgozás eh, nagyon fontos, persze még jobb lenne, minél kevesebb lenne az újra hasznosítandó vagy felhasználandó eh, hulladék. Jó lenne, hogyha az újra felhasználás és az újrahasznosítás kéz a kézben, újra feldolgozás kéz a kézben eh, alakulna párhuzamosan lenne. Egyre inkább eh, csökkenteni kell a szemét égető művek használatát. Eh, követeljünk többet a tagállamoktól és a régióktól, közös feladatunk és kihívásunk ez. Köszönjük. Obrigado, Presidente, Sr. Comissário. Ferreira. As industrializadas assentam os seus alicerces no consumo de enormes quantidades de energia e de Köszönöm szépen. A nagy energia, illetve nyersanyag felhasználók az ipari üzemek, és stratégiai szemponttá válik, hogy hatékonyan gazdálkodjunk a társadalom érdekében ezekkel az erőforrásokkal. Tehát újra kell hasznosítani, újra feldolgozni kell ezeket az elhasznált anyagokat, és megfelelő stratégiai irányokat kell követni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor nem tudjuk fenntarthatóvá tenni a fejlődésünket. Méreható paradigmaváltásra van szükség a fogyasztásban és a termelésben. Például a fenntartható energiaforrásokat kell előtérbe helyezni. A helybeni termékek fogyasztását kell növelni, ösztönözni. Tehát valóban érdemes zöldebbé tenni a fenntarthatatlan rendszerünket. Bronz Az éghajlatváltozásban nem hívők is be kell, hogy ismerjék, hogy a nyersanyagok végesek, és exponenciálisan nő majd az áruk. Az egyetlen olyan erőforrás, amivel nem foglalkozunk, az a humán erőforrás, az emberek minősége. A bizottság 2010-es dokumentumának hetedik oldalán az Európa 2000 utas stratégiában azt mondják, azt olvashatjuk, hogy Európának sok erőssége van, és számíthatunk az európaiak eh, kreativitására és tehetségére. Ritkán ismerik ezt be, talán az orveli rendszer eh, figyelme eh, elsiklott e fölött, eh, és a gondolatbűn elkövethették a szerzők. Az európaiak a művészetekben, a, a, a tudományokban utolértetlen eredményeket értek el, Eh, éppen ezért nekünk példát kell mutatnunk a világ többi részének, ahol kevésbé szerencsések voltak. Köszönjük, Megginis asszony következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadó úrnak a munkáit. Az 1700-as években Európát úgy foglalhatjuk össze, hogy aki nem pocsékol, az nem éhezik, és nem szűkölködik. A cél tehát az, hogy egy kicsit környezetbarátabb módon bánjunk az erőforrásokkal, és a társadalom javára tegyük ezt. A jelentés jó szándékkal megfogalmazza a különböző szempontokat. Az táplálkozási módszer, illetve a földterület felhasználása a 16-os pontban támogatandó, de többet kéne arról mondani, hogy az EU erőforrásait hogy tudjuk felhasználni. A hetes bekezdés 57-es bekezdés nagyon értelmes, az 52-es kevésbé, és az 1700-as évekhez hasonlóan jól kell gazdálkodnunk, tehát ne termeljünk hulladékot, nem fogunk szűkölködni. Köszönöm, Matula úr. A energetice. Köszönöm. A hatékonyabb erőforrás felhasználás és energiafelhasználás alapvető fontosságú a fenntartható fejlődéshez 2020-ig és azután is. A következő évtizedben a megújuló energiaforrások aránya sokkal nagyobb lesz, mint a fosszilis üzemanyagoké. De itt is a, potenciális le, a potenciálisan felmerülő lehetőségek eltérnek. Földgáz, a földgéz, a földgáz az energia mixben nagyon fontos szerepet fog játszani az EU-ban, feltéve, hogy az új kitermelési formákat megvalósítják. A piacok szükségleteit is figyelembe kell venni, és azt is, hogy néha nagyon nagy beruházásokra van szükség ahhoz, hogy az egyik üzemanyagot a másikba szállítsuk. De az új infrastruktúrákat privát beruházók bevonásával fejleszthetjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek kitűnő munkát végzett. Ha így folytatjuk, hogyha így pocsékoljuk a természet erőforrásait, ennek nagyon csúnya vége lesz, különösen a legszegényebb néprétegek közében. Ez pedig ö, gazdasági katasztrófát jelent. Mindnyáján tudjuk, hogy Európában nem elegendőek az erőforrások, tehát spórolnunk kell. A gazdasági válságnak az is következménye volt, hogy új növekedési formákat keresünk. Társadalmi, környezetvédelmi és környezeti megoldásokat kell figyelembe vennünk. Egyfajta vizionárius politikát kell követnünk. Köszönöm szépen, hogy az elnök már csak egy felszólaló maradt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Európa hatékonyan használja az erőforrásait, de új felhasználói viselked- viselkedésre van szükségünk, ehhez új irányításra van szükség. Európa energiatérképét át kell rajzolnunk, a regionális és helyi szervezeteket, az érintetteket be kell vonnunk ebbe a munkába. Az Európai Bizottságnak kötelező célokat és küszöbértékeket kellene a közbeszerzési pályázatokon kiírnia, és ezt része kellene, hogy legyen az európai stratégiának. Köszönöm. Elnök, akkor úgy látom, hogy senki nem akar a spontán hozzászólásokban hozzászólni, úgyhogy Potolsnik úr, öné a szó. Thank you. First of all, I... Hát köszönöm, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy ez volt az első olyan igazi plenáris vita, amelyen részt vettem, és nagyon ösztönző ez. Rengeteg javaslat, gondolat hangzott el, a halászat, a mezőgazdaság, a tájékoztatás, a jelzőszámok, célok, integráció, ökodizájn, élelmiszerpazarlás, és így tovább, és így tovább. Ennyi időm nincs, hogy mindenre kitérjek. Roppant összetett kérdéskör ez, mondanom sem kell, ezért néha bizony túlságosan is nehéz. Én környezetvédelmi biztos vagyok, de ha megengedik, akkor eh, egyes elvetésekre mégiscsak reagálnék, amelyek kapcsolódnak a gazdasághoz és a jelenlegi válsághoz, illetve ahhoz, hogy a Gebrandis jelentés miért oly fontos. If we start with the 20th century, actually 20th century was the resource intensive mode. A 20. század az nyersanyag, erőforrás intenzív modellé volt a gazdasági termelés sokszorosára nőtt, az erőforrások, bármelyik erőforrást veszük is, ugyanilyen sokszorosára nőtt ebben az évszázadban. Tehát az erőforrások, nyersanyagok ára, hogyha kompozit indexel számoljuk, mondjuk az olajválság és a világháború kivételével folyamatosan csökkentek, és igazából senki nem foglalkozott azzal, hogy nyilván végesek az erőforrásainkra. Azonban változik a helyzet, a föld lakossága egyre nő, 2050-re 9 milliárdot ér majd el. A McKinsey jelentés is kimondta, és ez még fontosabb, hogy 2030-ban várhatóan 3 milliárddal több ö, polgár ö, kerül a szegénységből a középosztályba. Ez jó, de a 20. századi modellel ez nem fog működni. Mit jelent ez Európa számára, hölgyeim és uraim? Import függő Európa, a nyersanyagárak az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőttek. Olyan tendencia ez, amelyet a cégek többsége szerint akár 80-85%-kal is növekedhet 5 éven belül. Ezen árak ingadozása óriási. Ma tehát az európai eh, gazdaság szereplői az eh, munkaerő termelékenység javítása helyett az erőforrás hatékonyság javítására helyezik a hangsúlyt, hiszen itt látják a nehézségeket és egyszerre a lehetőségeket is. Az energia és a nyersanyag terén vannak kritikus problémák. Egyes esetekben még nem látszik annyira a helyzet, például a föld, a, a és a, a víz, az ivóvíz és a termőföld pedig ezek is véges erőforrások. Itt még nem látszik annyira a probléma. A természet eh, még nem kongatta meg a vészharangot, de előbb-utóbb ez megtörténik. Ilyen a helyzet. Hogyan függ ez össze? Kérdem én. A, a jelenlegi válságos időszakkal, amikor növekedésre van szükség, új munkahelyek teremtésére, Ahogy Olirén mondta tegnapi beszédében, hogyha lenne egy e, ez is golyónk, akkor azt már kilőttük volna, de hát nincs ilyen. Ez azonban egy olyan terület, ahol Európa erős, és még erősebb lehet, ahol a kutatás, a tudásalapú gazdaság, az innováció e, fontos, és az e, erőforrás, a nyersanyag eh, hatékonyság pontosan ilyen terület. A kevesebb víz, kevesebb energia, kevesebb nyersanyag felhasználása olyan termékek előállítása, amelyeket újra és újra fel lehet használni, illetve könnyebb újra feldolgozni, gazdaságilag is teljesen eh, racionális megoldás, és egyre inkább jelen lesz az üzleti életben. Gazdasági és környezetvédelmi kérdés ez egyszerre. Végre, végre egyszer beszélünk a gazdaságról és a környezetvédelemről. Egy lapon említjük ezeket. Ezért volt olyan jó azt hallani, amikor elmutattak, hogy mennyire sűrűs kérdés ez, illetve hogy mennyire fontos a végrehajtás is, a meglévő szabályok komolyan vétele. Gazdasági irányításunk, az európai szemeszterre gondolok itt, itt is fontos, hogy az energiaerőforrás hatékonyság felé mozdulnak el a dolgok. Egyikőjük joggal említette, nem kell félni az adóktól. Sem többet, sem kevesebbet nem javasolunk, mint hogy ne a munkaerőt adóztassuk meg, ahol Európa egyébként nem túl versenyképes, az munkaerő költsége nagyon magas Európában. E, toljuk át az adóterhet a környezeti adózás felé, hiszen a környezetileg káros gazdasági tevékenység megadóztatása, a munkaerő megadóztatása helyett teljesen logikus, ezzel két legyet üthetünk egy csapásra. Ettől nem kell félni, amikor a tagállamokkal tárgyaltunk erről, akik tudják, hogy az ő felelősségük ez, akkor mi csak tanácsokkal adhatjuk el őket. A 2011-es márciusi eh, tanácsi zájonnyilatkozatban is támogatták egyébként ez irányú törekvéseinket az úti terv végrehajtásán dolgozunk idén, az idei évet elsősorban a vízgazdálkodásnak szenteljük. Pár napon belül a platformnak is neki látunk, amely valóban politikai lendületet hozhat ebbe a folyamatba. A hetedik környezetvédelmi keretprogram szerves részét kell, hogy képezze ez, és természetesen a végrehajtás körül forog majd minden. Pár nap múlva Rio Plus 20 is majd beszélünk erről. A, a zöld, a környezetbarát gazdaságról lesz szó, de hát a kettő ugyanaz. Lássuk be, globális kötelezettségvállásokra van szükség, világszerte mindenkinek vállalnia kell a feladatot ez, ebben a tekintetben hogyha az úgynevezett barna növekedéssel minden rendben lett volna, akkor ma nem kellene itt erről beszélnünk, nem lennénk itt. De nem volt minden rendben. Ezért kell beszélnünk úgynevezett zöld, azaz környezet, barát növekedésről. Be kell ezt látnunk nekünk, politikusoknak is. Amikor úgynevezett zöld, azaz környezetbarát növekedésről beszélünk, akkor arról kell beszélnünk, hogy hogyan tervezhetjük meg a jövő növekedését, ami mindenki számára jólétet, előnyt hoz. Egy jobb társadalmat építünk, hiszen a úgynevezett barna gazdasági modell nem működött. Nem akarok katasztrófával fenyegetni, nem, el nem erről van szó, hiszen egy értelmes lények vagyunk, értelmes társadalmakban élünk, ugyanakkor a fenntartható jövő, kedves barátaim, egyszerűen elkerülhetetlen, ez nem választás kérdése. Végezetül szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki itt maradt, végig, végighallgatta a vitát és a válaszokat. Herr Kommissar, wir bedanken uns bei Ihnen für die abschließenden. Köszönjük szépen az záró észrevételeket, biztos úr. És a vitát lezárandó Gerbendi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani képviselőtársaimnak a széles körű támogatásért a jelentésemet széles körben támogatták. Nagy figyelemmel követtem az észrevételeket, és az energia hatékonyabb felhasználását, az erőforrások hatékonyabb felhasználását valamennyien támogatták, csak ennek az elérési módját, illetve az ütemét nem támogatja mindenki. Azt kell mondjam, hogy nem mi határozzuk ezt meg Európában, sokkal inkább a külvilág diktál számunkra. És olyan gyorsan változik a világ, hogy nem engedhetjük meg magunknak a luxust, hogy ne legyünk kellően ambíciózusak a bizottság javaslatai terén. Az ökodizájn területet, a tervezés területet kritikával illették néhányan. Annyiban válaszolnék, hogy itt nem egy jogalkotási szövegről folyik a vita, hanem arról, hogy politikai szinten hogyan határozzuk meg az előrelépés irányait. Tehát igazából nem az ökodizájn irányelvnek a konkrétumairól van szó, hanem arról, hogy amikor terméket fejlesztünk, vegyük figyelembe, hogy a termékbe bekerülő nyersanyagokat valahogyan vissza kell nyernünk. Tehát nem egy jogalkotási részletességű szövegről van szó. Nagyon fontosnak tartom, hogy mi a parlament részéről határozott politikai üzenetet adjunk az Európai Bizottság mellett, álljunk ki további határozott lépések érdekében. Ambíciózusabb célkitűzésekre van szükség. Potocsnik biztos úr is ezekről beszélt, tehát végrehajtásra, jogszabályokra van szükség nagyon gyakran szembeállítják ezt a két dolgot egymással, mind a kettőre szükség van egyszerre. Tehát hatékony végrehajtás és új jogszabályok is kellenek. Utolsóképpen annyit mondanék a tanácssal kapcsolatban, hogy nagyon erős jelzést kapott mind a parlament, mind a bizottság részéről, illetve a tagállamok figyelembe kell, hogy vegyék azt, hogy nagyon ambiciózusak szeretnénk lenni, és nem öncélú jelleggel, hanem mert Európának erre van szüksége a pénzpiacok is várják azt, hogy az euróövezet válságát orvosolják vezetőink. De ugyanilyen fontos az erőforrás hatékonyság. Most kell cselekednünk, nem halaszthatjuk holnapra. Elnök, köszönjük szépen a jelentést, Gerbándi úr. Ezennel lezárom a vitát ebben a témában, és a szavazásra holnap délben kerül majd sor. Most pedig